Köszönjük szépen Jean-Marie Le Pennek. Nem egészen a témával kapcsolatban szólt hozzá, de azért köszönjük magas gondolatait. Please stay in silence, okay? Köszönjük szépen a következő hozzászólunk, Carlos Coelho. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Biztos úr, milyen Európát akarunk, ez itt a kérdés. És milyen választásokat? Nyilván szabad és fair választásokat. Vannak külső erők, amelyektől sajnos tartanunk kell. Ha ezek sikeresek, és persze szövetségeseik is vannak, akkor az aláshatja a választások eredményét. Biztosak lehetünk abban, hogy minden eszközt felhasználnak ellenfeleink, amivel a digitális korszak, amit a digitális korszak kínál. Információs kampányra van szükség az adataink védelmére, de leginkább a politikai befolyásolás kizárására. Garantálnunk kell, az választások infrastruktúrájának in- biztonságát minden külső ö, kibertámadással szemben védenünk kell a polgárok, a választók adatait, és azokat a platformokat, ahol a választás adatai gyűlnek. Szembe kell szállnunk a dezinformációs kampányokkal, a hamis hírekkel, a különböző szociális fórumokon a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság több, mint ö, fontos értékek, ezek az identitásunk részei. És aki ezeket támogat, támadja, az a lényünket, a lényegünket támadja. Most Eugen Freundnak adok szót a szocialista frakcióból. Köszönöm, elnök úr. Hadd mondjam el egyből az elején, ez egy nem pártoktól függő ügy Valamennyiünknek össze kell fogni, pártól függetlenül a fake news, a dezinformáció és a propaganda hatásaival szemben. De attól tartok, igaza van Telicska úrnak, hogy a tagállamok nem ismerték még föl a probléma komolyságát, nem figyelnek kellőképpen oda azokra a veszélyekre, amelyek fenyegetnek minket. Folytatom németül, ha megengedik. Az utóbbi idők digitális fejlődése sok pozitív vívmány e- mellett óriási veszélyeket is rejt magában. A demokrácia ellenségei, a sajtószabadság ellenségei, és már a Trump kampány és a választások megnyerés is mutatta azt, hogy profi módon ki tudják használni a demokrácia ellenségei a különböző eszközöket, és komoly országok, akár régiók választási eredményét változtathatja meg a külföldi befolyásolás. Ha egy hamis hír megjelenik, régen ugye ezt cáfolták. Manapság a technológiai fejlettség jelenlegi fokán másodpercek alatt zajlanak le az ilyen befolyásolási trükkök, és a Facebook, az Instagram, a Twitter, és még számos egyéb a WhatsApp csatornáink keresztül milliók kaphatnak villámgyorsan hamis információt. És ráadásul ezt automatikusan is lehet gerjeszteni a mesterséges intelligencia segítségével. Az Európai Unió legitimitását az európai választások adják. Nincs ennél fontosabb feladat, hogy időben felkészüljünk erre a fenyegetésre, és visszaverjük azt. Kemény, erős védelmi stratégiára van szükség a manipulációval, befolyásolással szemben. E, Köszönöm szépen. Egy kék kártyás kérdést kívánok önhöz intézni, Freund úr, Rübi úr. Eh, Amikor Freund úr felszólal, annak örülök, mert jól felismeri a problémát. Tudjuk, hogy ezen a héten fontos döntést kell elfogadnunk kiberbiztonsági területen, és ez mind a 28 tagállamat érinti. Az Options Assessment panelja az Európai Parlamentnek már megvizsgálta a kiberbiztonság és a választások kérdését, és született erről egy tanulmány. Ön szerint ezek a javasolt intézkedések, amelyek ebben a tanulmányban benne vannak, kielégítőek, vagy többre van szükség? Parancsoljon. Freund úr. Soha nem lehetünk eléggé felkészültek, és egyik intézkedés sem elég. Attól tartok, épp ez a problémám, hogy nem ismertük föl a problémát, túl későn kezdtünk el vele foglalkozni. Éppen ezért minden erőnkkel most azon kell lenni, hogy összpontosítsuk erőinket. Mert nem lenne jó, ha a Trump-féle, meg a Brexit-féle választás, illetve népszavazás megismétlőd. Honorevole Giambassi signor presidente onorevoli colleghi köszönöm szépen kedves kollégák! a demokráciánk olyas amiért harcolnunk kell amit meg kell őriznünk védenünk. Az intézményünk számos képviselője attól tart, hogy elrabolják a választásainkat külső tényezők. A szélső jobb mindenek előtt, illetve a jobboldali erők úgy általában ezek az erők valóban arrogánsak. Amit ezzel mondani akarok, hogyha egy párt sikeres a választásokon, akkor az nyilvánvalóan valamilyen külső befolyás eredménye. Volt, hallottunk a hatalmas orosz beavatkozásról, amelyik segített Trumpnak hatalomra kerülni, de hát a Müller jelentés ilyenre nem tudott rámutatni, de hát nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy a választások most is külső befolyás miatt alakultak így. Köszönöm szépen. Sáke asszony másfél percben. Kedves kollég, köszönöm szépen a demokratikus jogok a tét, amikor beavatkoznak a választásokba és dezinformálnak sokan. Akik olyan teszik ezt, akik fél akarják vezetni az embereket, akik nem látják, nem tudnak függetlenül dönteni. Látjuk, ez terjed, mint a tűz az online úton igenis ébernek kell lennünk. Természetesen látjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a YouTube, a Google és Amazon tesznek, de szűk, van egy független felügyelet is az algoritmusokra, és ezen keresztül kellene felügyeletet gyakorolnunk az algoritmusok és a kutatás esetében senki se tudja megmondani pontosan, hogy hogyan befolyásolja a technológia a demokráciánkat. Ezt nem tudjuk elfogadni. Most kell lépnünk. Például az Egyesült államokban eljárás indul a Facebook ellen, mert diszkrimináló módon befolyásolnak számos lépést. Tehát tisztelni, tisztázni kell, hogy ami offline tilos, az online sem lehetséges. De mindenképpen meg kell figyelnünk az adatok gyűjtést és a mikrotargetinget, mint eszközt vagyis az új technológiákat. Nincsen időnk, amit terveztegethetünk ezen. Most pedig mindenkit szeretnék felszólítani itt a parlamentben, az összes európai parlamenti pártot. Igenis, megvan a saját felelősségünk is, tehát felszólítom a kollégákat és a jelölteket is az európai parlamenti választások során, hogy ö, írják alá és menjenek fel az Election Pledge EU oldalra, és így akadályozzuk meg, és foglaljunk állást a beavatkozás ellen Európa csak annyira lehet erős, amennyire a leggyengébb láncszeme erős. Ezt figyelembe kell vennünk, és a minden európainak az alapvető jogait be kell tartani. Köszönöm szépen, Tarand úr. Köszönöm szépen. A választási rendszerek integritása rendkívül fontos és, ehhez meg, és az integritás megvédéséhez megfelelő eszközöket kell hozzárendelni. El kell kerülni a választók manipulálását, mint a Cambridge Analytica esetében ez történt. Egyetértek Sáke kolléganővel, amit éppen most mondott, arra szeretném felhívni a figyelmet én is, de amit én szeretnék aláhúzni az az, hogy a, a Facebook egy társaság, mi pedig jogalkotók vagyunk, és olyas valamit ö, és végig gondolhatnánk, hogy a, tegyük felelősi a Facebookot azért, hogy adatokat ad át harmadik feleknek, mint a Cambridge Analytica-nak. Vagyis nem lehet ö, nem lehet csak a végtelenség másolni az adatállományokat és ez olyan, mint a nukleáris hulladék az adatállomány, egy, ha egyszer kiszabadult. Úgy gondolom, hogy a, a parlamentnek meg kell adni az eszközöket, hogy lépjen, és használják a Facebookot, lépjenek ki a Facebookból, és jobb emberek lesznek. Én is ezt tettem. Kékkártyás kérdést kapott Tarand úr megválaszolja Grappini asszonytól? Stimate coleg, ați spus între altele și sunt de acord. Kedves kollega, egyetértek, voltak manipulációk a különböző közösségi platformokon, azt mondja, hogy lépjünk ki a Facebookról rendben, de a digitalizáció egészét nem utasíthatjuk el mégsem Európában. Mit tegyünk akkor, hogyha a Facebook kon még mindig vannak hamis accountok, hogyan lehet ezeket kiszírni, mi hogyan tudjuk ezt a veszélyt kiszűrni a Facebookról, főként most az európai választások előtt. Parancsoljon Tarand úr, hallgatjuk a válaszát bár csak elég okos lennék ahhoz, hogy válaszoljak a kérdésre, de egyetértek azzal, amit Maria mondott, ami offline nem megengedett, azt online sem szabad megengedni. Azért zártam be a Facebook accountomat, mert a legtöbb ö, kommentár az volt, hogy ö, megöllek te szemétláda. Hát ö, most mit tudnak tenni? egész addig, amíg ők ki nem lépnek a Facebookról, addig magukat kell vízbe oldaniuk. Azt hiszem, hogy ezzel nem azt mondjuk, hogy digitalizációra nincs szükség, de ez emberi tér kell, hogy maradjon ez a közösségi tér. Nem szabad, hogy ilyen erőszakos, embertelen felület legyen. Breton. Le Breton úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai választásokat szabadon, tisztességesen kell megtartani, éppen ezért eh, a tanács által elfogadott szöveg, amely azt célozza, hogy a téves híreket visszaszorítsuk, ez támogatandó. A választási együttműködés eh, ebben a tekintetben üdvözlendő, az adatcsere a tagállamok között szem, segített nekünk a szuverenitással szembeni támadások visszaverésében. Ugyanakkor a kiberbiztonság védelme nem jelenti azt, hogy formatáljuk az információt. A nemzeti pártoknak joguk van arra, hogy az Európai Uniót kritizálják, sőt, a, a nemzetek Európáját is javasolhatják helyette. Miért is ne? Ne felejtsük el, hogy a politikai szólás szabadság forog a kockán, pedig ez áll az európai demokrácia középpontjában. Radev úr következik, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszterasszony, hölgyeim és uraim! Óriásit változott a nemzetközi szintér, kibertámadásokat intéztek kormányzati és nem kormányzati szereplők is az amerikai, a francia és egyéb választások során. Céljuk az, hogy káoszt teremtsenek, és hogy a demokratikus folyamatot aláássák, valamint az emberek bizalmát megingassák. A demokrácia forog itt veszélyben, de ne higgyük azt, hogy ilyen könnyű térdre kényszeríteni a demokráciát. Közelednek az európai parlamenti választások, azon parlamenti választások, amely a legdemokratikusabb EU-s intézmény. Ezért fontos, hogy zöggenőmentesen, mi akadály nélkül, problémák nélkül, külső beavatkozás nélkül folyanak le a választások, hiszen így nem kérdőjelezhető meg a választások legitimációja de ehhez fel kell készülnünk nem csak európai, hanem tagállami szinten is, hiszen azok a hatóságok, amelyek a kiberbiztonságért felelősek, különösen oda kell, hogy figyeljenek erre. A legutóbbi szimuláció a tagállami kiberbiztonsági ügynökségeket, az Európai Parlamentet, a bizottságot, illetve az uniós ügynökségeket ültött egy asztalhoz, azt vizsgálták, hogy mi lenne egy ilyen szimulált helyzetben. Tagállami szinten hasonló szimulációkat kell végrehajtani annak érdekében, hogy minden tagállam készen álljon arra, hogy a kibertámadásokat visszaverje, választásokat megelőzően, és annak azok során során. Hadd mondjam el világosan, hogyha csak egy tagállamban is megkérdőjeleződik az európai parlamenti választások végeredménye, ez az, az egész választások, a, a, a, európai parlamenti választást kérdőjelezheti meg, ezt nem szabad megengednünk semmilyen körülmények között. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kofod képviselőnek adok szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy elhangzott ez a vita. Fontos számunkra, hogy biztonságos legyen a választás, hiszen mi vagyunk az egyetlen a népet közvetlenül képviselő szervezet, és nagyon nem mindegy, hogy igazságos, tiszta támadásoktól, torzításoktól mentes-e a választás, vagy sem, hiszen a polgárok legalapvetőbb jogainak a kifejeződése az Európai Parlament. Lesznek kibertámadások, tudjuk. Éppen ezért nagyon átlátható szabályozásra van szükség, és persze olyanra, amely nem csak a választásokra érvényes, hanem általában tartalmaz alapvetéseket. Az élet minőségünk és életformánk egyik alapvető eleme a jogállamiság, az igazsághoz való ragaszkodás, a demokratikus elvek figyelembevétele. Karim képviselő kap egy percet. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A web behálózja az Európai Uniót. Egy olyan tagállam sincs, akit ne érintenének a szociális fórumok, a különböző információs csatornákon áramló tömeges, gyakran hamis információk. Ez mindenkit befolyásol minket konkrétan itt ebben a teremben is. Az ön hazájában, biztos úr, és az enyémben, az Egyesült Királyságban ö, Carol Carnival, James O'Brien, más újságírók kimutatták, hogy a Brexit hátterében is milyen sötét források, pénzforrások és információs források voltak, és semmit nem tett a végrehajtó hatalom ezzel szemben. A Brexit pártról szólva. és most a Brexit párt Nigel Farage-hoz pénzt kanalizál, hogy aztán idejöjjön és alássa hamis hírekkel a mi működésünket. Kérdezzék meg Nigel Farage egyszer már, hogy honnan jön a pénze. a kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák az EU sokáig hozott rossz döntéseket a kiberfenyegetés miatt. Úgy tettek, mintha ez nem is lenne. Most a Cambridge Analytica is hasonló botrányok után ezt már nem tehetik. Itt, van, nem, itt vannak az algoritmusok a Facebooktól, a Google-től, ezt nem lehet ignorálni. Fiatal emberekről is beszélünk, akik szinte automatikusan használják ezeket az eszközöket. Az euszkepticizmus, a gyűlölet terjed ezeken az oldalakon, és itt van előttünk az európai választás, a e, kiberválasztás, a, a rossz info, hamis információk, és a harmadik államok befolyása, például az orosz finanszírozás a Brexit összefüggésében Ismerjük a hatásokat, a következményeket, ma már többször elhangzottak ezek. Putyin 2017-ben Franciaországban is beavatkozott, és kínai kémkedés veszélye is felmerül az 5G technológia kapcsán. Tehát ezek csak példák. A kibertér nem ismer határokat, egész EU-t átfogó megközelítésre van szükség, és cserére a tagállamok között. Csak így tudjuk megadályozni, hogy a kibercsoportok vagy a Kreml trolljai megjelenjenek a választásaink során, alássák a, ezt a választást. Bresszó asszony egy percben. Köszönöm szépen, igen, tisztelt kollégák, biztos úr. Az internet, a gazdaság digitalizációja révén egy új stratégiai helyzet alakult ki. Mondhatnánk gyakran, hogy vészhelyzet. A mindenkinek eh, eh, mind, eh, védett térben kell tudnia mozognia, és ezt tátit értelemben az internetre is gondolom, és itt az 5G a kapuk előtt áll, miközben valamennyien tartunk Oroszország beavatkozásától a következő választásokon. Ezek a fenyegetések fennállnak, és ténylegesek. Németországban, Észtországban már koordinált támadások is voltak, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek. Éppen ezért felelősség teljesen kell reagálnunk ezekre a támadásokra. Az Európai Bizottságnak van erre egy csomagja, amit javasoltak, ezt el kéne fogadnunk, de ez nem elegendő, és késő is van. Több befektetésre, beruházásra van szükség ezen a területen, a tagállamok közötti koordinációra. Meg kell akadályozni, hogy a Cambridge Analytikához hasonló beavatkozások előfordulhassanak, és ezt csak együtt tudjuk megtenni. Köszönöm szépen, Bressa asszony, Rohonen Lerner asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy demokratikus, szabad választás során a polgárok lehetőséget kapnak arra, hogy a saját akaratukat nyilvánítsák ki, és meghatározzák a következő évek politikáját. A következő európai parlamenti választásokon ennek külön jelentősége van, mert az EU választó választás előtt áll a migráns válság és a Brexit után. Számos véleménykülönbség van, de egy dologban egyetértünk, hogy a demokrácia védelemre szorul. Csak a polgárok dönthetnek, hogy milyen irányba indul ez, el az EU. Külső szereplők, mint államok vagy egyéni elkövetők igyekeznek majd befolyásolni a választás eredményét dezinformáció útján, tegyük fel új technikai eszközök alkalmazásával, ide tartozik a hacking vagy a denial of service támadások révén a motivum különböző lehet egy ilyen fellépés során természetesen, de összességében sérülhet a választások megbízhatósága és képe. A rendszereink megbízhatóságát erősíteni kell, mm, egyébként is a nagyon alacsony a részvétel, ezt javítani kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Zdehorszki úr. Nem Vážení Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ez a mai vita szép és jó, hiszen az európai parlamenti választások közeletével nyilván többet kívánunk tenni a kiberbiztonság garantálása érdekében. Mégis hadd mondjak el valamit nem túl későn tűzzük napirendre ezt a kérdést? Nincs egy kicsit késő ahhoz, hogy bármit tegyünk a választások előtt? Sokkal korábban kellett volna ébrednünk és fellépnünk azon szereplőkkel szemben, akik a korábbi választásokat próbálták manipulálni. Az Európai Bizottság által előkészített csomagot tényleg üdvözlöm, de hát legyünk őszinték, biztos úr. A parlamenti választásokat már nem fogjuk tudni megvédeni ezzel a csomaggal, ehhez már késő van. Rendszerszerű fellépésre van szükség, akkor is, amikor már ön nem európai biztos, annak érdekében, hogy a jövőben senki ne befolyásolhassa a választásokat Európában sehol. Minden politikai párt arról beszél, hogy a fake news ellen fel akarunk lépni. De hogyha ez valóban így van, akkor ehhez az embereket kell felvilágosítani, képezni, hogy megtalálják az igazságot, különbséget tegyenek az igazság és a hamis hírek között. A segítsük az állampolgárokat az igazságkeresésben. Köszönjük szépen, Notis Marias a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök úr. A választások integritásának a garantálása elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy a média kell, hogy garantálja azt, hogy miközben megjelen, hogy megjelenik minden vélemény, hogyha cenzúrázzák a híreket, akkor annak a vége az, hogy fake news lesz mindenütt, hamis híreket fogunk terjeszteni, hiszen nem engedik, hogy az igazságot elmondják az emberek. Rengetegszer elítéltem már azt a tényt, hogy én például nem férek hozzá az állami vagy a magánmédiához Görögországban, mert egészen egyszerűen kizárnak ebből minket, eh, marginális politikai szereplőnek tekintenek. Például a közvéleménykutatásokban nem is jelenik meg az én pártom, a kiküldött kérdőíveken fel sem tüntetik a pártom nevét. Így nem megy ez, amikor egész egyszerűen uh, a, a pártomat így hallgattatják el. Mi minden lehetséges fórumon megpróbáltuk már felemelni a hangunkat ez ügyben. A biztos úr, önt kérjük arra, hogy szóljon közben, mert szabad választások elképzelhetetlenek, anélkül, hogy szabadon gondolatokat cseréljük, miközben a misszánkat teljesen befogták. Köszönjük szépen! Következik eh, McAllister úr másfél percben. Elnök úr, tisztelt képviselők! Csak néhány szóval egészíteném ki ezt a kérdést a külpolitikai dimenzióval, hogy milyen vonatkozása van a választásainknak. Márciusban elfogadásra került az EU stratégiai kommunikációja a és ellenséges propagandával való szembeszállásról. Ez a jelentés a szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, a média pluralizmus alapján áll, és Moszkvát egyértelműen agresszív, befolyásoló hatalomként mutatja be. Ezért jó lenne, hogyha a stratégiai kommunikáció alapján a külügyi szolgálat is e szerint járna el, tovább vizsgálná a veszélyeket. Egyetértek sok kollégával, hogy miközben mindkét dologra szükség van az értékeink megvédelmére, a kiber védekezésre, a választások megvédelmére, arra is szükség van, hogy általános tudatformálás történjen, a civil társadalom, a sajtó, a szociális fórumok területén, ezek használata vonatkozásában, és javul, javítani kéne elsősorban a saját értékeink, politikáink kommunikációját is a világban. McAllister úr, elfogad egy kékkártyás kérdést? Elfogadja. Nem? Tessék, Golnis úr. Köszönöm, kedves kollégák, Mekeriszter úr, elnök úr. Mekeriszter úr, ön azt mondta, hogy hamis információkat terjeszt Moszkva. Nekem ezzel kapcsolatban nincs túl sok tapasztalatom, hogy az orosz kormány konkrét hamis híreket terjesztene itt Európában. Moszkvát ön most egy kiterjedt világfegyegetésnek állítja be, de arról viszont van információnk, hogy az USA hogyan befolyásolja az ENSZ működését, Colin Powell hogyan csapta be a világot a tömegpusztító fegyverek vonatkozásában, és így tovább sorolhatnám. Mi a véleménye erről? McAllister úr. Golnis úr engedje meg, hogy németül válaszoljak. Az önkérdésére komoly választ kell adnom. Látható, hogy a francia szélső jobb minden lehetőséget megragad arra, hogy megvédje orosz tartóit. Nagyon sok bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az orosz fél ezerféle módon és súlyosan megpróbálja és megpróbálta alásni az európai demokráciát. Szégyelhetné magát, hogy ebben az európai parlamentben ilyen nyíltan egy ellenséges hatalom ügynökeként lép föl. Most a spontán felszólalások következnek, elsőként Kelly úr. Egy percben. Igaz, izgalmas ez a mai vita és hát persze szükség van rá, egy kicsit későn zajlik, hiszen 6 hét múlva már választunk. King úr, köszönöm a javaslatait a bizottság részéről. Aggasztó a helyzet, és igen, számos bizonyítékunk van arra, hogy külső erők infiltrálódnak A 116 millió ember eseti, hogy hamis, nem létező accountot találtak a nagy szociális hálózatokon, és az önigazolásnak nem csak az útlevél vagy a szemigazolvány, hanem a szociális platformokon hagyott új lenyomatunk is a része, és nagyon eh, nagy veszélyek fenyegetik ezt a fajta identitást. Köszönöm szépen, Rozáti úr. Valóban eh, eh, itt az ideje a vitának erről, sokan elmondták, nagyon sok bizonyíték és jel mutat arra, hogy ellenséges beavatkozás történik a különböző szinten az európai választásokban, és persze Európán kívül is. Ezt az orosz trollok és az orosz résztvevők, nem üdvözlendő résztvevők tesznek itt a választások során. E, ezzel szembe kell szállnunk, is komolyan kell vennünk, mert ez a gyakorlat alása az Európai Uniók, európai polgárok bizalmát az Európai Unióval szemben. És látom, én is találkozom ezekkel a gyakorlatokkal, Éppen ezért szeretném elmondani biztos úrnak, hogy az információ csere, vagy a legjobb gyakorlatok cseréje, hát nyilván oké, okay, de ez nem elegendő önmagában meggyőződésem, hogy határozottabban kell fellépnünk ezen gyakorlatokkal szemben. Üdvözlendőnek tartom azt a bejelentést, hogy van egy task force, amely ezt a témát kezeli majd, és ezt, hogy erősítik. Komolyan kell venni, nagyon komolyan kell venni, mert egyébként ez a téma fenyegetést jelent az Európai Unió integritása és egysége felé. Köszönöm szépen López Aquilar úr elnök úr, King biztos úr. A szólás szabadság nem ad okot arra, hogy másokat megtámadjunk, vagy hogy hazudjunk másokról, vagy hogy megmérgezzük a légkört, vagy hogy sértegessük másokat. Ez egy alapelv és egy, egy nyílt társadalom törékeny ezzel szemben, hogyha így lépnek fel szem, ezzel szemben. Éppen ezért valamit tennünk kell ezzel a kérdéssel. Itt a digitális forradalom figyelembevételével stratégiát kell kialakítanunk a kiberbiztonság érdekében. Ez az, amit az Európai Bizottság és a biztos is akar. Fel kell lépnünk a fake news a hamis hírekkel szemben, a hamis számlákkal, a botokkal szemben. Itt egy tájékoztató vitára van szükség a május 26-ai választások előtt. A pro európaiaknak el kell tudni magyarázni, hogy mi a cél, mi történik valójában. Az Európai Unió jövője a tét, és egy demokratikus térben kell fellépnünk, egy nyílt, szabad, jól tájékoztatott társadalom a mi érdekünk, és erre kell felkészíteni az embereket. Egy egzisztenciális kérdésről van szó. Köszönöm szépen, Tomásics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr az európai demokráciának a beavatkozást el kell utasítani minden szinten. Az európai választásokba történő beavatkozásra is ez vonatkozik. Erőfeszítéset kell tennünk, hogy egy átlátható választási folyamat jöjjön létre, biztonságos és verifikálható módon. Azonban nem kevésbé veszélyes az sem, hogyha mindig csak az Egyesült Államokra, Oroszországra és más globális játékosokra hivatkozunk itt Európában. Attól tartok, hogy a választások után a csalódottság terjed el majd a föderalisták között. Egy olyan dolog ez, amit Amerikában már megfigyeltünk. Bizonyos politikai erők a Nagy-Britániában elérték a Brexitet, most ezeket meg akarják büntetni mi nem akarunk viszont szuperállamot, hanem független államokat, és ezt kell alátámasztani a választásokon. Miranda asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt a Twitteren megsértettek engem egy rossz, egy hamis profil alatt. Aztán megtörtént ugyanez a Facebookon is. Ez ma délelőtti esemény. Mindkettő az a vita, amelyet itt lefolytattunk, fontos, és hozzá akartam szólni, ez nem volt egyébként egy személyes ügy számomra, amiről beszéltünk, a demokrácia elleni támadások, a manipuláció. Ez a kíberháború egyébként folytatódik, és újabb és újabb fejleményekkel jelentkezik, a dezinformáció, a hamis hírek, veszélye fennáll, éppen ezért ezzel szemben fel kell lépni, ez egy aktuális harc. Ugye azt hallottuk, hogy európai és nem európai felhasználók millióiról beszélünk valójában, akiket elérnek, és így avatkoznak be a választásokba. Mindenek előtt a szélső jobb pártok, amelyek gyűlöletre, idegen ellenességre szólítanak fel, sőt, rasszista, idegen, gyűlölő diskurzusokat indítanak Ugyanezt látjuk Spanyolországban is, a Twitteren a hamis számlák megszüntetése, mert nem csak online, hanem offline is ellenőrizni kell, és elemezni kell a helyzetet. A politikai transzparencia nekünk dolgozik, ez a célunk. Grapini asszony egy percben, de nem látom Grapini asszonyt ebben az esetben. Zdrojevski úr az utolsó hozzászólónk a sorban, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két évig dolgoztam a terrorizmussal foglalkozó szakbizottságban, ahol a kiberbűnözéssel és a kiberbiztonsággal igen sokat foglalkoztunk. Ezért hangsúlyozom, hogy a terroristákkal kapcsolatos információ fontos részét képező, hogy nem csak magukat és embereket robbanthatják fel, hanem a választásokat is tönkretehetik hamis hírekkel. A whistleblowerek, a bejelentéseket tevők témája már napirendre került tegnap. Nos, éppen ezért védenünk kell azokat, akik a hamis híreket ellenőrzik, és valódi információt terjesztenek ehelyett. De ugyanilyen fontos azok azokkal szemben felvenni a harcot, akik hamis kritikát terjesztenek egyénekkel és politikai pártokkal szemben, az európai választási rendszer elengedhetetlen Európa egészének a biztonságához. Fontos, hogy az emberek úgy érezzék, sőt, tudják, hogy fény derül az ilyen visszaélésekre, ez garantálhatja a választók bizalmát. Köszönjük szépen az Európai Bizottság válaszát, hallgatjuk meg, parancsoljon a szó, King biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is ezt a vitát. Két kérdésre hadd reagáljak mindösszesen, ha nem bárják, ha nem bennyek. Főként a mögöttem ülőktől elhangzott többször is, hogy a cenzúrával egyenlő az, amit teszünk. Nos, akkor fogalmazunk világosan. Sosem mondtuk, és soha nem is fogjuk mondani, hogy bárkinek a felelőssége lenne, nyíl egy állami hatóságnak, vagy egy magán szervezetnek, hogy eldöntse, hogy a politikai információ, vagy a politikai nyilatkozat jó vagy rossz, igaz vagy hamis. Azok az intézkedések, amelyeket mi javaslunk ezen a kódexek keresztül, az nem más, mint hogy nagyobb átláthatóságot garantáljunk a közbeszéd, a politikai kommunikáció körén, hogy tudjuk, na, hogy egy bizonyos információ honnan jön, honnan érkezik, hogy ez alapján az emberek eldönthessék, hogy ez az információ szerintünk jó vagy rossz, hamis vagy igaz. Mi magunk, az egyes állampolgárok tudjuk ezt eldönteni, de csak akkor, ha nagyobb az átláthatóság. Például a politikai reklámok, a szponzorált hirdetések, a, a, tudnunk kell visszaverni a trollokat, a botokat, a hamis accountokat, az a független felügyelet, amelyekről sokan beszéltek, elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban követni tudjuk azt, hogy mi folyik ezeken a közösségi platformokon, a szociális hálón. Ez egyébként elképesztő, hogy milyen hírek eh, keringenek itt, ezekkel szemben kell felvenni a harcot. Szerintünk a szólásszabadság védelmének legjobb eszköze ez, de ennél távolabb nem is állhatnánk a cenzúrától. A második reakcióm mennyire fontos a kiber ellenálló képesség, hiszen meg kell tudnunk védeni magunkat a kibertámadásokkal szemben. A kiberbiztonsági jogszabály, amelyet önök szavaztak meg, ezért olyan fontos az új ügynökség, amelynek következtében felállításra kerül szintén de ezeknek érvényt is kell szerezni, mindezt végre is kell hajtani. Biztosítottam önöket, hogy az Európai Bizottság minden tőle telhetőt lesz annak érdekében, hogy a kiberbiztonsági jogszabálynak érvényt szerezzünk a gyakorlatban is. És remélem, hogy önök is támogatnak majd bennünket a e, kiberbiztonsági kompetencia központok létrehozásában, és mindazt a kutatást, amely nélkül a kiberbiztonsági ellenálló képességünk elképzelhetetlen. Védenünk kell a digitális, a kritikus digitális infrastruktúránkat, azt, hogy a digitális életünket, a digitális politikai vitát e, biztonságban tudhassuk. E, FDI szűrés például ezért olyan fontos, annak érdekében, hogy az emberek lássák és értsék annak a fontosságát, hogy nem csak a digitális, infra, az digitális infrastruktúrát, nem csak a költségek a pénz alapján kell eh, eldönteni, hanem ezekbe a döntésekbe a biztonsági szempontokat is be kell valahogy csatornázni. Fontos, hogy az emberek, valóban az emberek hozzák a döntést, ahogy azt még annak idején Abraham Lincoln mondta. Köszönjük szépen, biztos úr, most pedig Csat miniszter asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Kötelességünk, hogy megvédjük a választásainkat. Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a szabad véleménynyilvánítása, médiaszabadság jegyében ne legyünk naívak, ez a mostani választás más lesz, mint eddig bármelyik, és a polgárok számítanak ránk. Európai értékeinket kell megvédeni most. Eddig az európai intézmények mindent megtettek annak érdekében, hogy szembe szálljunk ezzel a kihívással. Megpróbáltunk egymástól tanulni, kicserélni a bevált gyakorlatokat, és megfelelő intézkedéseket hozni. A nagyobb online átláthatóság, az elszámoltathatóság az integritás érdekében. Az általános adatvédelmi rendeletet megújítottuk és javítjuk a kiberbiztonságot számos területen, de különösen a választási infrastruktúrák területén. Az ellenálló képesség, a reziliencia növelése elkezdődött, készek vagyunk a kihívások vállalására. Engedjék meg, hogy idézzem George Orwell-t az 1984-ből. Az emberi tudatokat könnyű befolyásolni, olyan módon összepakolni őket, hogy ez megfeleljen nekünk. Ezt sokan tudják, megpróbálják a polgáraink tudatát befolyásolni polgári, ö, politikai reklámmal, ugyanakkor a mi feladatunk pedig a demokrácia védelme és a polgárok érdekeinek képviselete. Köszönöm szépen, miniszterasszony, köszönöm biztos úr a felszólalásokat, ezeket a megszólalásokat általában, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Tegnap az elnök az ügyrend kétféle értelmezését biztosította, az AFKO bizottság javasolta az EFDD kifogást, nyújtott be ezzel kapcsolatban a 32. cikk bekezdés első bekezdésével kapcsolatban. az ügyrend ilyen jellegű értelmezéséről holnap szavazunk, ami pedig a 149 a második bekezdését illeti, ezzel kapcsolatban nem volt kifogás a 24 órás határidőn belül. Ez egyben azt is jelenti, hogy elfogadottnak tekintik ezt az értelmezést, és megfelel a 226-os szabálynak, ami pedig a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatos kezességvállalást illeti, illetve az alapot, finanszírozási alapot illeti, ezt a Költségvetési Bizottság terjesztette elő, és tegnap jelentették be. Itt egy közös pozícióval kapcsolatban nem volt kifogás, vagyis hivatalosan is az elnök az Európai Bizottságnak beterjeszti ezt a közös álláspontot. A napi rendet illetően pedig egy közös vitára kerül sor a Horizon Europe témájában. Nika úr, illetőleg Éler úr jelentéséről van szó. Nika úr az, aki először szót kap négy percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit négy hónappal azután, hogy a plenárison vitát folytattunk erről. Tíz hónappal azután, hogy az Európai Bizottság az Európai Horizont javaslatát benyújtotta, itt vagyunk végre, a tárgyalások végén. Nagyon fontos, valódi hatást várunk ettől a programtól, a kutatás, az innováció területén általában e, ennek ettől reméljük majd azt, hogy Európa versenyképessége nemzetközi szinten is javul, illetve hogy valóban színvonalas munkahelyeket teremthetünk a kutatásban és a fejlesztésben, illetve az innovációban. Mm, elmondhatom, hogy részsikert értünk csak el a tárgyalások során. Az kiválóság elve, hál' Istennek, megmaradt a projektek kiválasztásának alapelve. A program teljes költségvetésének jelentős része a klímaváltozással szembeni harcra került elkülönítésre. Ez pozitívum. Ugyanakkor a KKV célzott támogatása a Horizon 2020-ban megismert formátumot követi, és a ebben a programban is vissza nem térítendő támogatásokkal is támogatjuk a kis- és középvállalkozásokat. A kutatás és az innováció terén a lemaradásunkat jelentősen csökkenthetjük, illetve a kutatók, illetve az innovátorok, az újtók közötti távolságot is csökkenthetjük. Ez egy keretprogram tulajdonképpen, amely remélhetőleg minél több szereplőt be tud majd vonni, ez a widening, azaz a program, keretprogram kiterjesztése. A kutatás és innováció területén Európának meg kell újulnia. Az Európai Innovációs Tanács létrehozása igen fontos eredmény, ez minden európai számára kézzelfogható eredmény. Öt különböző területről beszélhetünk. Az egyik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazás, a, a kutatás, a város kutatás, az élelmiszer kutatás, illetve a talaj kutatás. Azt hiszem, hogy ha megfelel a, a legfontosabb célunknak, akkor minden projekt kiválasztásra kerülhet. Az európai Horizont a kutatás és az innováció egész folyamatát, tehát minden stádiumát támogatni kívánja. Az alapkutatások nélkül nem fog menni mindaz, amit célul tűztünk ki, úgyhogy az alapkutatások támogatása is természetesen szerepel ebben a keretprogramban. A bürokrácia csökkentése, az adminisztratív teher csökkentése, és azt reméljük, hogy megvalósul e, e, ennek köszönhetően. Nagyon ambiciózus volt az eredeti menetrend, és minden reményünk szerint a hónapi szavazás megerősíti majd a tárgyalásokon elfogadott részletes megalapodást. A tárgyalások során e, alapvetően a kompromisszummal az európai polgárok érdekeit eh, próbáltuk eh, szolgálni. A költségvetés, a szinergia, a nemzetközi együttműködés eddig még nem került eh, Napjelentre Az Európai Parlament vállalja azt, hogy a, ez jó kiinduló pont lehet a következő parlamenti ciklusban megválasztott Európai Parlamentnek. 120 milliárd eurós költségvetés azért az nem kis pénz. Köszöntel tartozunk az európai parlamenti kollégáknak, a biztos Európai Bizottságnak, a biztos úrnak, és a, természetesen a kollégáimnak, akik nélkül, bár nincsenek itt ma a teremben, nem sikerült volna elérni ezt a kiváló eredményt és nagyon remélem, hogy mindannyian örülhetünk majd a Horizont, Európai Horizont program létrejöttének. Biztos úr, kollégák! A mai nap Európa számára nagyszerű, jó, hogyha megszavazzuk ezt a programot. Európa ambíciózusabb lesz holnaptól kezdve az egyik legjobb, leg komolyabb polgári kutatóprogramját indítja majd el. És ez konkrétan az európai polgárokat szolgálja. Sokat beszélünk a klímaváltozásról. Ez lesz az első klímaváltozási kutatási program. 35%-a a kutatási projekteknek a klímával foglalkozik, és az emberek egészségével, a rák elleni küzdelemmel, a gyermekek körében jelentkező rák elleni küzdelemmel, az élelmiszerbiztonság kutatásával, a kulturális örökség fejlesztésével, új iparágok megteremtésének lehetőségével, a digitális ipar csak egy ezek közül. És ez a program ambíciózus, még globális mércével mérve is. A mesterséges intelligenciára vonatkozó ambícióink, a kvantumtechnológia támogatása, a, a gyártás digitalizációja olyan határterületek, amelyek mind-mind jövőbe mutatnak, és az európai kutatás irányvonalait jelölik ki és Európa versenyképességét fogják erősíteni, illetve az európai polgárok életminőségét, egészségét fogják javítani. Tehát nem absztrakt vitáról beszélünk, általában a kutatáspolitikáról, hanem arról, hogy megteremtjük Európa jövőjét. Európában magasak a bérek, Európában magasak a szociális kiadások, és ha ilyen körülmények között is versenyképesek akarunk maradni, akkor ennek az egyetlen módja a kutatás, az innováció, a fejlesztés támogatása. Mert egyedül ebbe az irányba tudunk kitörni, és ezt most Európa ennek a kereteit megteremti. Az európai felvilágosodás, a szociális modell, az európai közös felelősségvállalása, az emberek szabadságának, demokratikus berendezkedésnek, jogállamiságának a kérdése, a klímaváltozással való harc mind-mind európai értékek, és kifejeződnek ebben a programban. De legyünk realisták is. Milyen a világ, milyen a külvilág? Ezzel a programmal 120 milliárd eurót mozgósítunk, és egy olyan globális versenynek a részesei vagyunk, ahol a tíz legnagyobb kutató központja a világnak közül csak egy európai, és Csak három olyan terület van, ahol világelsők vagyunk. Az egyik ilyen az autógyártás. Az óriások, Amazon egymaga 20 milliárd dollárt tud költeni a kutatásra. Ez több, mint a 2017-es egész Európai Uniós kutatásfejlesztési költségvetés. Ebben a programban látható, hogy ez egy jó lépés ugyan a versenyképesség növelése érdekében, de ennél sokkal tovább kell menni. A klímaváltozásról, ha beszélünk, akkor lássuk azt is, hogy nem biztos, hogy még mindig eléggé ambíciózusak a terveink. De azért büszkén elmondhatjuk, hogy ez a kutatási program egy alapot, egy keretet teremt, és garantálja a jövőben, hogy lesz klímakutatás. Az USA-ban éppen most bocsátottak 300 embert a, a, a Környezetvédelmi Minisztériumból. Kína sem túl ambíciózus környezetvédelmi területen, úgyhogy Európa teljesít, Európa élen jár, és ezt megtámogatja, lehetővé teszi ez a program. Köszönöm a másik két fő intézménynek, hogy gyorsan, hatékonyan tárgyaltak velünk, és képesek leszünk most az érintetteknek tervezési biztonságot nyújtani, gyors, reagálási képességet adni Európának. Köszönöm, Moedes képviselő, a Moedes úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, tisztelt képviselők! Az utolsó alkalommal December 11-én tudtam felszólalni itt a parlamentben, és akkor üdvözöltem a politikai konszenzust, ami az ITRE szakbizottságban megszületett, Buzek elnök úrnak köszönhetően, illetve azt a készséget, azt a lehetőséget, hogy sebességben, minőségben is teljesített a parlament, és megállapodás született a keret rendelet tekintetében a Horizont Europe és a specifikus programok fölállítása tekintetében. A tanács és a bizottság így valós tárgyalásokat tudott folytatni. És újra itt vagyunk, négy hónap telt el, három-három oldal egyeztetés történt, és nagyon boldog vagyok, boldog vagyok, hogy egy ilyen nagyon jól kiegyensúlyozott megállapodást tudtunk összehozni Horizont Európa témában. Gratulálok Nika úrnak, gratulálok Éler úrnak, nagy munkát végeztek, tényleg nagyon nagy benyomást keltett ez hatalmas munkát végeztek, elérték a konszenzust, keményen dolgoztak, mindenki keményen dolgozott. Úgyhogy valóban szeretnék gratulálni, és holnap a megerősítést is nyomon fogom követni. Buzek elnök úrnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő is mindig nagyon fontos szerepet játszott az ITRE szakbizottságban. Gratulálok a tanácsnak, a román elnökségnek, és egy kicsit személyes leszek most. Gratulálok nagykövet úrnak, a csapatának, keményen dolgoztak napi 24 órában azért, hogy ezt az eredményt el lehessen érni, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. A múlt héten volt egy nagyon kellemes pillanatom, szerintem mindenkinek nagyon kellemes pillanata volt, amikor az életemben első alkalommal egy fekete lyukról egy képet láthattam. Képzeljék el, hogy ezer évvel ezelőtt, száz évvel ezelőtt Albert Einstein elképzeli a fekete lyukot, és száz évig az emberek próbálják ezt bizonyítani, próbálják bebizonyítani, hogy neki igaza volt. És megtettük, megtettük, és Európa ott volt, megnyomtuk ennek a képnek a gombját, és a világ számára is bemutattuk azt, amit el sem tudtunk képzelni, mert el sem tudta elképzelni, hogy mit is tett, hogy mennyire befolyásolta a világot. És egy tudós azt mondta, van egy bizonyos tudománytörténet, ami ezt a pillanatot megelőzi, a képet megelőzi, és lesz egy ezt követő tudománytörténet. És szerintem ez az, ami számomra ez írja le az európai tudományt. Ez volt a legfontosabb pillanat, mert az a pillanat a nyílt tudományokról szólt, a nyílt innovációról és a világ felé való nyitottságról. Ott, abban a teremben, azon a napon 200 tudós volt jelen, 40 különböző nemzet volt jelen, úgyhogy különösen büszke vagyok mert az Európai Horizont pontosan erről szól, a mi európai vezető szerepünkről a tudományban. És amikor arra gondolunk, hogy minden, amit elértünk, minden, amiről döntést hoztunk, amiről programot állítottunk fel, amivel kapcsolatban küldetést alakítottunk ki, az Éler is beszélt erről, tudományos küldetésről. Az emberek megértik, hogy az emberekkel azokról a témákról kommunikálunk, amit meg akarunk tenni. Például, hogy gyógyítsuk a betegségeket, mint a rákot, és ez kapcsol minket össze az emberekkel. És ez az Európai Innovációs Tanács lényege, és így fogjuk elvégezni az innovációt, a innováció finanszírozó területén is, és ilyenfajta partnerséget fogunk kialakítani azért, hogy könnyebb és kevésbé komplex módon lehessen felállítani ezeket a partnerségeket. És természetesen volt egy fontos téma mindegyünk számára, hogy a program a kiválóságokról szól, de azokat is kell, hogy segítsük, akik a kiválóság útján elindulnak, és önöknek kell, hogy köszönjük, a parlamentnek kell, hogy köszönjük, hogy ezt a megállapodást sikerült megkötni, hogy a költségvetés 3,3%-át tudjuk arra szállni, hogy ezeket az széleskörű intézkedéseket a